Kedves barátaim, folytatjuk a munkát. Most fejeztük be a koordinátorok ülését. Velem kell beérniük, mert mindenki, aki még számításba jöhetett volna, visszalépett, így együtt fogunk szenvedni, én fogok elnökölni. Most pedig szeretném bejelenteni, hogy a 11-es ponttal folytatjuk a munkát. Az éghajlatváltozással kapcsolatos finanszírozás az addicionalitás vagy kiegészítő jellegelve. Az addicionalitás elvéről tanulmányt fogunk ismertetni. Ezt a tanulmányt a mi szakbizottságunk rendelte meg a DCI javaslati egyében fejlesztési együttműködési eszköz. A kérdés nagyon egyszerű. A klímaváltozás finanszírozása legyen -e központi kérdés számunkra a 0,7% GINI per oda célt figyelembe véve. Mindenki egyetért ezzel az elve, de nem egyszerű, mert nagyon sok klímaváltozással kapcsolatos tevékenységet fejlesztésorientáltnak lehet tekinteni, és ez kompatibilis az odával. A klímaváltozást az akut igények váltották ki, hogyan tudjuk biztosítani, hogy a klímaváltozás finanszírozása ne emésze fel azt a pénzt, amit más fejlesztési célokra használnánk fel, oktatás, és egészségügy. Az üdvény német kutatóintézet kutatója Irene Knocke, üdvözlöm őt, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ő fogja ezt a témát bemutatni nekünk kevés ideje volt arra, hogy eleget tegyen a meghívásunknak, felkészüljön, de szívesen hallgatjuk az ön szavait. Köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm azt is, hogy a tanulmányt itt bemutathatom. Mivel nincsen túl sok időm, ezért engedjék meg, hogy az első diát ismertessem. A hátteret szerintem önök ismerik. A kopenhágai megállapodás és a kankuni megállapodás ismert, mint tudják, 2012-ben jár ez le, a 2010-12-es program 30 milliárd USA dollár értékben. De a finanszírozásnak emelkednie kell, és 2020-tól abban állapodtak meg, hogy 100 milliárd USA dollárt fognak erre a célra fordítani évente, vagyis a klímafinanszírozásra a fejlődő országokban. Ami új dolog a finanszírozást illetően az eddigi klíma finanszírozással szemben, hogy a szint emelkedik, és definíció igazából nem létezik, olyan definíció, amit közösen elfogadtak volna, de a legtöbb országban különböző forrásokból érkezik a pénz, magán vagy állami, két vagy több oldalú forrásokból, beleértve az alternatív finanszírozási forrásokat is. Ezt majd a továbbiakban meglátjuk. Ez szándékos volt azért, hogy könnyebben el lehessen érni a 100 milliárdos célt. Azt hiszem, hogy még jobban ismerik a fejlődés, fejlesztés, finanszírozási igényeit. Tudják, hogy még mindig messze vagyunk a 0,7%-os céltól, de ez a cél nem avult el a plusz klímafinanszírozás figyelembe véve, sőt, a klímaváltozás nagy kihívásokat jelent, de már sikerült eredményeket elérni ami a GNI arányos ráfordítást illeti, és szerintem a 0,7%-os célt kell továbbra is előtérbe helyezni. Ami a klímaváltozást illeti, a becslések igen különbözőek, de ezek a számadatok, mint látják, nem tőlem származnak, hanem különböző intézményektől, a Világbanktól vagy az EU-tól. Megbízhatónak tekinthetjük őket. Ami a számokat illeti, a 100 ezer, a 100 milliárd USA dollár, ez csak a legalsó érték, ami szükséges a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és a hatások csökkentése érdekében. További források lennének szükségesek és az sem mindegy, hogy honnan érkezik a pénz. Ami a klímaváltozást illeti, és a fejlesztést, foglalkozik ez a finanszírozás azzal is, hogy egy-egy ország mennyire van kitéve a klímaváltozás hatásainak. Az ellenállás növelése a kapacitás erősítése azért, hogy a kitettséget, sérülékenységet enyhítsék. Ez azt jelenti, hogy a fejlesztés és a klímaváltozás, annak finanszírozása szorosan összefügg. A különböző alkalmazkodási intézkedéseket illetően nagyon jelentős földrajzi prioritásaink vannak. Például az, hogy nagyon sok ország amely az EU hagyományos fejlesztési partnere, igen nagy mértékben ki van téve a klímaváltozásnak, de itt vannak a szektoriális prioritások is, és ez különösen releváns az élelmiszerbiztonság és a szegénység csökkentése szempontjából. Például a kis földterülettel rendelkező gazdák, a mezőgazdaság, vidéki területek, ezeknek a területeknek vagy ágazatoknak kell a leginkább alkalmazkodniuk a klímaváltozástól. De a, nem ennek van a legnagyobb potenciális hatása a szegénység csökkentésére, hanem az is bebizonyosított, hogy a változás lehetséges, hogyha a pénzalapokat az alkalmazkodási szükségleték szerint folyósítják. És itt kell az addicionalitás elvét figyelembe venni. Ami az enyhítést illeti, vannak átfedések, de nagy szinergia, potenciálok, különböző ágazatokban fenntartható erőforrások kezelése, stb. Vannak itt különböző veszélyek, és nagy pénzösszegekre van szükség a feltörekvő gazdaságokban. Egyes területek jobban, fokozottabban hozzájárulnak a kibocsátáshoz. Meg kell találni az útját, módját annak, hogy a legszegényebb országokat segítsék, és nagyon sok befektetés nem hozza meg az azonnali hatást, hanem inkább hosszabb távra várható mindez. Tehát a változás veszélye itt nagyobb. Az adaptáció, az alkalmazkodás és az enyhítés vegyítése a klíma és fejlesztési tevékenységek kapcsolata igen fontos a hatékonyság szempontjából de a klímafinanszírozás addicionalitása is alapvető. Uh, um, um, a tanulmányban megpróbáltam kibontani különböző opciókat, az addicionalitást például hogy lehetne definiálni, hogy lehet mérni. Ehhez kell egy alap, amely hez mérni lehet. Az első, az egyes opció a 0,7%-os cél, és ez azt jelenti, hogy 7,7%-kal többre lenne szükség. A 0,7% egyébként már hosszú távra szóló fejlesztési cél az EU számáról. A másik viszonyítási alap lehetne az, hogyha a jelenlegi és szintet vennénk figyelembe, itt 2009-et ajánlják, és ezt egyébként a kopehágai megállapodásban tűzték ki. Nem csak a klímafinanszírozás meghaladásáról van szó, hanem a 2009-es szint meghaladásáról, akkor, amikor a plusz finanszírozásról van szó. Van egy másik opció, legyen ez technikailag megvalósítható az összes OECD és EU tagállam számára. A klímaváltozás eh, esetében ezt eh, a bizonyítási alapot lehetne figyelembe venni, de a fejlesztési alapokat figyelembe véve már vannak eh, pénzügyi elkötelezettségek, és azokra kellene hagyatkozni, és nem pedig a költségvetést emelni. Németországot jól ismerem, csak kismértékű klímafinanszírozást alokáltak a pénzügyi kötelezettségvállalás keretében. Van egy másik probléma ezzel a referenciával, opcióval, mégpedig az, hogyha a referencia év az az év lenne, amikor az adományozók a klímafinanszírozást megkezdték, még a korábbi években, tehát egy korábbi évet választanának alapul klímafinanszírozás szempontjából, de végül is ezt a választási lehetőséget elvetették. Van egy hármas opció, az oda változásait vennék figyelembe a klímaváltozás finanszírozás esetén. A kettős könyvelést a kettős könyvelést megengednék, a kettős számbavételt lehetővé tennék, de az feltételezik, hogy az oda, az oda emelkedik, ugyanúgy, ahogy a klímaváltozás finanszírozása is. A másik, eh, milyen százalék arányban használnák fel az oda számára a klímaváltozási finanszírozást, és ott megszabnának egy időhatárt, ameddig ezt a kettős finanszírozást lehetővé tennénk a másik nem alkalmaznák a kettős számbavételt, vagyis az odát nem számítanák bele a klímaváltozás finanszírozásába. Kérdés az, hogy politikailag ez elfogadható-e, valószínűleg nem, főleg azon országok esetében, amelyek még távol állnak a 0,7%-os cél elérésétől. Az ötös opció pedig csak új forrásokat tehetne lehetővé a klímafinanszírozás esetén, tehát ez azt jelenti, hogy itt a finanszírozás célba juttatását variálnák. A különböző opciók értékelése nem egyszerű az összehasonlítás esetében technikai és politikai e, aspektusokat kell figyelembe venni. És mint láthatják a táblázatból, nincsen olyan opció, amely a felsorolt kritériumok esetében e, egyaránt, minden opció esetében egyaránt e, sok pontot kapna az értékelés során az, a klíma és fejlesztési változások esetében az egyes opció politikai elfogadottsága nem igazán magas, de szerintem, az én véleményem szerint ez az egyetlen elfogadható opció, tehát a definícióknak ebben az irányban kellene alakulniuk, vagyis a 0,7, a GNI 0,7%-ának ráfordítása. A további pontok, például a kettes opció esetében az oda a hivatalos fejlesztési támogatás szempontjából meglehetősen kockázatos opció lenne. Ahogy a kritériumokat látják a táblázaton belül, az egyes és a hármas opciót próbálom majd a későbbiekben vegyíteni azért, hogy ez elfogadhatóbb legyen politikai szinten. Még ezt megelőzően néhány szót szólnék a jelentéstételről, vagyis arról, hogy az addicionalitásról hogy tesznek jelentést az EU tagállamban. 2013-ig az EU elkötelezte magát, hogy talál egy definíciót, és minden tagállam deklarálni fogja azt, hogy hogyan finanszírozza a klímaváltozást, az addicionalitást elfogadva. Itt az ábrán láthatóak az eredmények, meglehetősen sokrétű képet mutat ez. Különböző definíciókat alkalmaznak, és az a kilenc ország, amely a kék mezőt ábrázolja, kiegészítő klímával kapcsolatos finanszírozás egy specifikus referencia év során. A jelentés tétel során a tagállamok a referencia évet megállapíthatják. A legtöbb tagállam 2009-et vagy 2010-et alkalmazza a referencia évként. A piros opció plusz tehát kiegészítés, figyelembe véve az oda kiadások szintjét nominális értéken véve. Itt hét tagállamról van szó, a diverzió a változások kockázata itt igen magas ebben az esetben. Ez az oda odára fordított összegek nominális értelemben vett értéké figyelembe véve kiegészítő finanszírozást tartalmaz. A zöld mező az oda kiadási cél kiegészítő összegekről van szó, ez nem utal kifejezetten a 0,7%-ra, de és az országok saját maguk állapítják meg a százalékos arányt a GNI arányában, de azok a tagállamok, amelyek ezt alkalmazták, mégiscsak a 0,7%-ot vették alapul, vagy egy kicsit többet. Vagyis azokról az országokról van szó, amelyek már elérik a 0,7%-os célt. Az utolsó mező pedig a lehetséges definíciók szélesebb körét mutatja. Három ország ezek közül a piros mezőhöz is csatlakozhatott volna, de végül is úgy döntöttek, hogy az oda emelését alkalmazzák. Megkaphatják önök is az érintett országokat és a hozzájuk kapcsolódó definíciókat hogyan lehet az addicionalitást alkalmazni. Szerintem a döntő pont itt az, hogy ne legyen változás, eltérés, és ez azt jelenti, hogy az oda emelést illetően legyenek kötelező érvényű elkötelezettségek, vagyis ne használjanak másra fel olyan pénzeket, amelyeket fejlesztésre szántak volna. Vagyis a külső partnerek erőteljesebben monitoroznák a, az összegeket, figyelembe véve a 0,7%-os célt. A másik, ami a 0,7%-os célt illeti, és az ettől való eltérés. Természetesen a politikai elfogadást kellene erősíteni, és attól tartok, hogy ez csak akkor lehetséges, hogyha a kettős számítást, vagy ráfordítást tennék lehetővé egy adott határidőn belül. Ha figyelembe vesszük a státuszkót kiinduló pontként, a kettős számítás fokozatos csökkentése érdekében, akkor kiderülne, hogy a DAC-EU tagállamok azt jelentették, hogy az oda 12%-át használták a hatáscsökkentésére, és 7%-ot használtak fel a fejlesztési célokra. Ez azt jelenti, hogy lehet alkalmazni a kettős számítás, de emelést is lehet alkalmazni a GNI mértékében, vagyis nem csak 0, az oda szinteket 0,7%-ra lehetne emelni a GNI mértékében. De se lehetne elszámolni bizonyos pénzeket az alkalmazkodásra, és alkalmazni a szóda 7%-át, ez lenne egy fix határ, további emelés nem képzelhető el, és mivel a fejlesztési célok és az alkalmazkodás elkötelezettségét komolyan vennék, ezért véleményünk szerint az enyhítési célokat sem szabadna ezen szint fölé, vagyis ez 7% maradna, ami azt jelenti, hogy az első évben enyhén csökkentenék a kettős elszámolást, a kettőt 14%-ot tenne ki, és ez egy új 12%-os, vagy kevesebb, mint 12%-os cselekvési tervet eredményezne. Elnök közbeszól egy megértési kérdésem van önhez. Euh, vous avez dit en 2010, il y a eu 12%. Ön azt mondta, hogy 2010-ben az alapok 12%-át kell fordítani az enyhítési célokra, és 12%-ot az alkalmazkodásra. Ha jól megértettem, akkor ez 24%. Nem, 7% az alkalmazkodásra, és 12% az enyhítésre akkor ez a kettő együtt 19 százalék, és most az a javaslat, hogy 7 százalékos alkalmazkodás, 7 százalékos enyhítés legyen, és ez az egyenleg 14 százalékot tenne ki. Köszönöm, úgy érzem, hogy ez a pontosítás mégiscsak fontos volt. So, but this level should be decreased. De ezt a szintet fokozatosan kellene csökkenteni, és ideálisan 0,7% pluszt kellene elérni, tehát ez az első opciónak felel meg valójában. A definícióban tehát ez akkor megfelelne a 2020-as évnek legkésőbb. De a tanulmánynak nem ez volt a legfontosabb, központi része hogyha megnézzük az összes lehetséges finanszírozási forrást, mint ahogy ezt az első ábrán láthatták, privát és állami PPP, multilaterális egyebek, ezt mind a tanulmányok vizsgálták, és nézték, hogy hogy lehetne növelni a klímafinanszírozást. Az, az Európai Bizottság is tanulmányozta ezt, és kivitelezhetőnek tekintette és a már eddig megígért 100 milliárd euró, dollár egy harmadával kellene növelni. Tehát meg kell nézni a már rendelkezésre álló eszközöket, és ugyanakkor emlékezni kell arra, hogy nem csak a klímafinanszírozásra vonatkozik az ezzel kapcsolatos vita, hanem más globális kihívásokra is, például a fejlesztési kihívásokra a fejlődő országok közössége van egy további probléma is, mi szerint a, természetesen a, általában a kormány kiadásokon túlmenő kiadásokról van szó, és ez nem tesz nem tenné lehetővé, hogy bizonyos adóbevételeket valamilyen specifikus célra különítsenek el, az egyik megfelelő potenciállal rendelkező bevétel lenne az adóbevétel, de egyelőre ez az általános elv ezt tiltja. De vannak olyan lehetőségek, ahol az ilyen elkülönítés különösen környezetvédelmi célokra már megtörtént, vagy olyan helyzet, ahol a politikai vállalások már elindultak. Tehát természetesen nagyon pozitív lenne, hogyha elmondanánk, hogy új adóbevételekre van lehetőség, és ezzel párhuzamosan valamilyen kötelező jellegű vállalás lenne a 0,7%-ra vonatkozóan a nemzeti költségvetéseken belül. Tehát az ilyen magas potenciállal rendelkező erőforrások a bizottság szerint az az, hogy az EU kibocsátás kereskedelmi piacát kellene felhasználni. Azt hiszem, hogy ez hatékonyabbá válna, hogyha az EU 30%-os csökkentését 30%-os csökkentést vállalna a 20% helyett, ezzel stabilizálni lehetne az árakat. Ezen kívül az earmarking, az elkülönítés meg kell, hogy erősödjön. Az EU tagállamoknak nem lehet csak a klímával kapcsolatos kihívásokkal kapcsolatos kiadások felét elkülöníteni erre, hogy ezt jelenleg teszik, de legalább 25%-ot kellene a nemzetközi klímaváltozásra költeniük. Eddig csak annyit hallottunk, hogy ezen összegeket a klímaváltozással kapcsolatos tevékenységekre kell költeni, de soha nem hivatkozunk arra, hogy nemzetközi szinten is meg kell ezt tenni. Tehát legalább 25%-ot kellene nemzetközi szinten, és a jövőben ennél többet is költeni erre a célra. Természetesen ismeretes a pénzügyi tranzakciós adóra vonatkozó javaslat és hasonló, például a széndiokszid adó, amelynek szintén egy további ilyen irányító hatása lenne azzal kapcsolatban, hogy a kibocsátásokat csökkentsék. Úgyhogy így lehetne valahogy az ilyen széndiokszid adót, vagy hasonló adókat bevezetni, amivel fékezni lehet a nem megfelelő magatartást, vagy káros magatartást. Hogyan kellene eljutatni ezen összegeket? Nagyon pozitívnak tartjuk, hogy az MFF és a DCI is elismeri a klímaváltozással kapcsolatos tevékenységek relevanciáját ezen a területen. A DCI eszközön belül a legnagyobb változás a fenntartható energiaforrások területén történt, és összesen az új, a globális közjavakra vonatkozó részen belül a felét teszi ki ennek, és ezen belül van egy fejezet, amely a klímaváltozásra és a környezetvédelmi célokra korlátozódik, és van egy ilyen mainstreaming megközelítés a földrajzi programokban is. Ez nagyon pozitív, hiszen ez nagyon jó előfeltétele annak, hogy a klíma tevékenységeket a fejlesztési programokba bevonjuk, de azért vannak még problémák. Például az ilyen jellegű alapok nagyobb mértékben növekedtek, mint általában a DCI költségvetés. Ez, ez szerintem annyit jelent, hogy a saját referencia szintet nem, ér, nem érik el, mi szerint ennek az aránynak pont, hogy növekednie kellene a jelenlegi DCI-on belül éppen ez nem történt, és ezzel ellenkezőleg történt változás. A második probléma az, hogy a no diversion elve rendkívül fontosá válik más kapcsolatos kérdéssel, amikor ezen egyéb kérdéseket esetleg félreteszik a tematikus programokban, hiszen a klímaváltozásra koncentrálnak. Például a nemekkel foglalkozó kérdések. Persze mindennek van valamilyen köze a klímaváltozáshoz, de hogyha a demográfiai változásokról beszélünk, akkor ezen kapcsolódó témákat esetleg félreteszik és mellőzni fogják. Ami a DCI nem megfelelő definícióját illeti, azt gondolom, hogy a DCI-ba kellene bevenni egy iránymutatást az addicionalitás biztosításáról. Egy ilyen iránymutatás lehetne, hogy a klímaváltozással tevékenységek finanszírozása a DCI-on belül ne nőjön többet, mint általában a DCI finanszírozása abszolút értékben. Ez annyit jelentene, hogy az Európai Bizottság saját benchmarkját vagy mércéjét alkalmaznánk. Utolsó probléma, a DCI finanszírozása a legkevésbé fejlett országokra fog koncentrálni a jövőben. A klímával kapcsolatos tevékenységek a földrajzi eszközökön belül sokkal inkább kell, hogy az alkalmazásra nem pedig a csökkentésre koncentráljanak. Legalább a kétharmadukat kellene ezen összegeknek az alkalmazásra, a, a, az adaptációra ö, költeni, az alkalmazkodásra költeni. Ami pedig az ajánlásokat illeti, itt Hát nagy részt megismétlem, vagy lezárom azt, amit már elmondtam. Azt gondolom, hogy az EU-nak tovább kellene lépnie, és neki kellene küzdeni azért, hogy megfelelőbb definíciót hozzanak létre az addicionalitás elvéről. Természetesen nagyon sok különböző definíció létezik. A jelenlegi jelentéstételi gyakorlatban nemzetközi szinten az EU tagállamok lehet, hogy hátrányos helyzetbe kerülnének átmenetileg. Abból indulok ki, hogy az EU bármilyen közös definíciója biztos, hogy eléggé ambiciózus lenne, ambiciózusabb, mint amit a többi ország szeretne. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az EU számára ez kedvező is lehet a fejlődő országok körében, mert ez azt jelenti, hogy magasabb szintű ambíciót tudunk meghatározni, nagyobb az átláthatóság, és ezért más országokra is is nyomást lehet gyakorolni, hogy ők ebben kövessenek minket, mert nemzetközi szintű definícióra van szükség, és itt kellene az EU-nak előjárnia. A definíciónak ragaszkodnia kellene a 12 pontos akciótervhez, a 0,7%-os mértékhez. Ezt felül kellene vizsgálni, mert az első célkitűzés a az ilyen köztes célkitűzést már nem sikerült elérni nagyon sok országban. Ugyanakkor, mint már említettem, azt gondolom, hogy még mielőtt egy definícióban ezt a 0,7%-os küszöböt meghatároznánk, mindenképpen bizonyos időszakig azért engedélyezni kellene ezt a kettős elszámolást, és valamilyen új tervet kellene utána bevezetni, amelyben a 0,7% plusz elvet tudnánk elérni 2020-ig a kettős szám, elszámolást egy átmeneti időszakban lehetővé kellene tenni, de csak akkor, hogyha a kötelezővé válik a magasabb szintű célkitűzések figyelembevétele. Ezt a részt akkor kihagynánk, mert erre most nem akarok külön kitérni. Az ajánlásokból az MFF-re és a DCI-ra vonatkozóan azt szeretném elmondani, hogy ez egy eléggé egyszerű kérdés, ezt könnyen fel lehet vetni, de nehéz persze végrehajtani. Az MFF-nek több kiegészítő finanszírozást kellene erre a területre lehetővé tenni. Több pénzre van szükség, mint ahogy ezt egy német költő mondta. Két lélek van bennem, tehát persze tudom, hogy mindenképpen szükség van a fejlesztési kiadásokra és a klímaváltozással kapcsolatos kiadásokra is. Nem szabad, hogy az egyik a másik hátrányára történjen. Egyetemen meg kell a DCI-ban határozni az addicionalitás elvét, mint már mondtam. Erre vonatkozóan iránymutatásokat kell követni, mi szerint a klímaváltozással kapcsolatos finanszírozás nem szabad, hogy nagyobb mértékben nőjön, mint a DCI általános költségvetése. A Az enyhítés és az alkalmazkodás közötti mérleget meg kell találni. A DCI mindig a legkevésbé fejlett országokkal foglalkozik, és itt tehát egyelőre az alkalmazkodás sokkal fontosabb, mint az enyhítés. Majd pedig azt kell garantálni, hogy a közepes jövedelmű országokat nem hagyjuk ki az ilyen jellegű állami finanszírozásokból. Nekik is szükségük van valamilyen erőforrásra, talán egy külön eszközben a négyes fejezeten belül, de a közepes bevételi országok rendkívül fontosak a klímaváltozás szempontjából és az, hogy ők is hozzájuthassanak az állami támogatásokhoz, támogatásokhoz mind az alkalmazkodás, mind az enyhítés területén, ez rendkívül fontos. Ez nem ö, annyira a DCI-ra, inkább az MFF-re vonatkozik. Köszönöm szépen. Merci infiniment, Madame Knok. Köszönöm szépen, Knokke asszony. Rendkívül érdekes volt ez az előadás. és nagyon sok kérdést felvetett. Mag, én magam is szeretnék néhány kérdést feltenni, de először a teremben kérdezném, hogy ki szeretne hozzászólni. A szakbizottságunk felhívnám rá a figyelmet, hogy a nemek közötti egyenlőség szempontjából most éppen kiválóan áll. Négy férfi és négy nő volt itt a teremben, úgyhogy mi felkészültünk az ön érkezésére. Ki szeretné az első kérdést feltenni? Sargentini asszony. Thank you. Listening to you. Köszönöm szépen, meghallgattam önt, és elolvastam a jelentésének a következtetéseit, és egyetlen egy kérdés merül fel, az pedig az, hogy tudjuk ezt elérni. Hollandiából érkeztem, és természetesen ezen a héten elkezdtünk arról tárgyalni, hogy egyáltalán hasznos-e a fejlesztési segítségnyújtás, és nem régiben 0,8-ról 0,7-re csökkentettük a bruttó költségvetésünket éves szinten. Tehát a gazdasági válság közepén vagyunk, és a kérdés az az, hogy működik-e a fejlesztési segítségnyújtás, és halandóak vagyunk -e ezért fizetni. Az ODA-t elvi szinten építettük ki, amit nekem tetszik, amely, amit mi támogatunk itt ebben a teremben. Nem szeretnénk azt, hogyha bárki megkérdőjelezni az ODA-t, de állandóan megkérdőjelezik ezt, mindegy, hogy most A vagy B miniszteréről van szó, mindig is valaki küld egy levelet az OECD-nek, a DAC bizottságnak, és azt mondják, hogy beszéljünk erről. Ebben a, az atmoszférában, az ilyenfajta körülmények között hogyan lehet meggyőzni az embereket arról, hogy az ODA-hoz hasonló rendszerre van szükség a, a klímaváltozási támogatásokkal kapcsolatban is. Erre mindenképpen választ kell találni, mert hogy ennek irányába szeretnénk elindulni, és ön azt mondta, hogy az Európai Uniónak példát kell mutatni a világ többi részének, akkor mindenképpen szükségünk van arra választ kell adnunk arra, hogy hogyan lehet eh, meggyőzni az embereket az ODA-ról, és hogy hogyan lehetne egy újabb fajta finanszírozást eh, eh, felállítani. Est-ce que vous voulez répondre tout de suite ou... Euh? Szeretne most egyből válaszolni? Mikrofont kérnénk. Elnézést. Tehát hát ez a legfont, legnehezebb kérdés, amit fel lehet tenni. Rendkívül nehéz valóban ezt elérni. Az összes EU tagállam helyzetét nem ismerem, és ön azt mondja, hogy Hollandia az egyik kevés országok egyike, ahol sikerült elérni ezt a 0,7%-os célt, és ahol esetleg csökkentik az ö, hivatalos állami támogatás finanszírozást. Németországban ez nincsen így, és a DCI növekedik, tehát azért továbbra is releváns az oda, de egyelőre nem beszélhetünk arról, hogy a 0,7%-ot tudnánk elérni. És hát nagyon fontos kérdés, és nincsen erre válaszom, de ami a klímafinanszírozást illeti, mint már mondtam, úgy gondolom, hogy a klímafinanszírozás jelenleg a legerőteljesebben változó rész. És a nemzetközi közösség ezt figyelemmel kíséri, és vita folyik arról, hogy hogyan lehetne definiálni az addicionalitás elvét, hogyan lehetne biztosítani azt, hogy új finanszírozás érkezik erre a területre. Ezzel kapcsolatban az ENSZ-ben is egy szakértői csoportot hoznak létre, és különböző opciókat vitatnak arról, hogy ezt a 100 milliárd dolláros összeget hogyan lehetne emelni. Ugyanakkor természetesen a legfontosabb kérdés az a végrehajtás kérdése azt gondolom, hogy megfelelő politikai szándékkal erre lehetőség van, de nagyon sok eszköz vagy intézkedés nemzetközi végrehajtást igényel, hogyha megnézzük például a pénzügyi tranzakciós adó kérdését, még mindig nagy ö, kételyek vannak azzal kapcsolatban, hogy csak akkor van erre lehetőség, hogyha valóban ezt nemzetközi szinten vezetik be. a britek például nem mutatnak jó példát ezen a területen ahol is a tőzsde adó nemzeti szinten is bevezethető, de azt gondolom, hogy az legalább EU szinten kellene a megközelítést meghatározni. Tehát vannak erre lehetőségek. A másik pedig az ITS, az Európai Kibocsátás Kereskedelem. Hogyha valaki ezt be akarja vezetni, akkor az érintett iparág biztos azt mondaná, hogy ez a lehető legrosszabb dolog, ami az európai iparral történhet. Aztán végül például a széndiokszid adó azt gondolom, hogy jó lehetőség az innovációra. Tehát, hogyha mi ezt véghez visszük, akkor idővel ez előnyünkre válhat. Egyszerűen több politikai akaratra és politikai bátorságra van szükség ahhoz, hogy ezt elindítsuk. Én ugyanazon a területen dolgozom, mint önök, tudom, hogy mennyire nehéz meggyőzni másokat nagyon sok agály merül fel másokban arra vonatkozóan, hogy a fejlesztési támogatás az EU-n belül is kerüljön egyre inkább magán kézbe, tehát ugyanolyan agályaim vannak nekem is, de azt gondolom, hogy lehetőség van erre. Mi a lehető legtöbbet kell, hogy tegyünk azért, hogy nyomást gyakoroljunk, és ugyanazon kérdéseket mindig és mindig feltegyük. De sajnos nem tudok arra kész választ adni, hogy holnap hogy tudunk elmenni a pénzügyminiszterünkhöz, és vala megfelelő összegeket kapni tőle. Köszönöm. Köszönöm. Kevés az időnk, Szörenszen úrnak 11 óra 50-kor innen távoznia kell a következő vendégünknek, és már késésben vagyok, ezért azt kérem, hogy Noizer úr, de Kaiser asszony blogba tegyék fel a kérdésüket, majd kérjük, hogy a válasz nagyon rövid legyen, majd pedig az ön záró vagy kérdése előtt vagy utána akar hozzászólni a bizottság? Utána, tehát ők akarják kimondani az utolsó szót. Najzer úr. Köszönöm szépen, hogy bemutatta a tanulmányát. Egyértelművé tette azt, hogy plusz eszközökre van szükség a klímavédelem érdekében. Azonban mindenfajta aspektust bemutatott, és számomra, egy olyan személy számára, aki megpróbálja a gyakorlatban is áthelyezni ezeket a dolgokat. Számomra ez a bemutató túlságosan is bonyolult volt. Eléggé egyszerű a helyzet, 0,7%-os célunk van, ez sok ország esetében nem sikerült elérni, és úgy gondolom, hogy ez lenne az első lépés, és minden további lépés az csak további lépés lenne. Az az opció, amit felmutatott, illetve azt, hogy bizonyos ideig lehetne kettős számvitel, ez olyan fajta variáns, amely nagyon jó a tagállamok számára, mert mindig lehet egyfajta tegyelási játéktér, és ki tudnak térni az igazi cél elől, és inkább én azt mondanám, hogy 0,7%-os célkötőzésünk van, és az a kötelezettségünk, hogy többet tegyünk a klímavédelem értelmében, és az összes többi eszköz, az plusz eszköz lehet, amit felhasználtunk a klímavédelem értelmében. El kell azon gondolkodni, hogy 2020-ig a 100 milliárd EU dollárt évenként hogyan lehet majd elosztani, mert úgy gondolom, hogy ez lenne a döntő kérdés. Merci, Monsieur Neuser, uh, Véronik. Köszönöm, Véronik. Köszönöm, Sárma. Én is nagy figyelemmel hallgattam az ön beszámolóját, amely igen pontos volt, kiterjedt. De Norberhez hasonlóan azt mondanám, hogy beszélünk politikai akaratról, bátorságról, de figyelembe véve a gazdaság irányítás kényszereit az államok szintjén, torkukon a kés, amikor a költségvetésükről van szó, itt szerintem nem annyira a politikai kérdésről van szó, hanem ezen országok gúzsba kötéséről, és amikor a 0,7% fölötti összegről van szó, akkor több pénzre van szükség a klímaváltozás miatt, és ahogy ön a 13. oldalon leírta, több pénzre van szükség. Az igazi kérdés akkor az, hogy hol lehet ezt megtalálni. Az első hozzászólásában ezt érintette, amikor a tranzakciós adóról beszélt sokat beszélünk a saját forrásokról is, de a lényeg az, hogy hol fogjuk megtalálni ezt a pénzt. A politikai elfogadhatóság attól függ, hogy milyen finanszírozási forrásokat lehet találni. Plusz pénzről van szó, amit valahol meg kell találni a finanszírozási forrásokkal kapcsolatos vita itt a lényeg, és nem csak arról van szó, hogy az államokat arra buzdítsuk, hogy merészebbek legyenek. Elnök, köszönöm a kérdést. A bizottság a meghívott előadónk után kívül hozzászólni. Mikrofont kérnénk, sajnos nem halljuk a felszólalót mikrofon nélkül. Yes, it's true. Uh... Igaz, így van. A fő kérdés az az, hogy honnan kellene érkezni a pénznek, az nem volt eh, a középpontja ennek az előadásnak, de szeretnék erre kitérni, szeretnék utalni a bizottság saját jelentésére, amely benne van a briefing anyagában is. Nem emlékszem a címére, de ezt említettem a eh, briefingben is, illetve az előadásomban is készült egy tanulmány arról, hogy hogyan érkez, honnan érkezhetne a pénz, és arra jutottak, hogy ez elég nagy kihívás, de mégiscsak lehetséges eh, ezt megvalósítani. A legnagyobb eh, összeg a eh, kibocsátás kereskedelmi rendszerből származna, tehát a, e, ebből a rendszerből származna maga a nagyobb összeg, ezen kívül a pénzügyi tranzakciós adóból, illetve a széntemogatások megszüntetése, illetve a széndiokszidadók bevezetése által lehetnének még bevételek. Tehát vannak lehetőségek, az Európai Bizottság ismeri ezeket, és az Európai Bizottság fel is sorolta már ezeket. Tehát inkább arról van szó, hogy hogyan lehet ezeket végrehajtani. Nem az a kérdés, hogy ezek léteznek-e. De egyetértek abban, hogy ez tényleg eh, fontos kérdés, és ezzel tényleg foglalkozni kell. Ami a 0,7%-os célkötözést illeti. Ahogy elmondtam, úgy gondolom, hogy a, a legfontosabb jelenleg a klímafinanszírozás, és ha megnézzük a 0,7%-os célkitűzést, ez már nagyon régóta fennáll, a legtöbb országnak nem sikerült ezt elérnie. Miért? Azért, mert a klímafinanszírozás véleményem szerint most élénkebbé vált, mint az ODA vita. Nem lehet azt mondani, hogy a 0,7%-ost érjük el, utána pedig nézzük meg, hogy mi lesz azután. Azért nem, mert a klímafinanszírozás annyira fontos a fejlesztés szempontjából, és a klímaváltozás nagyon sok vívmányt fog szétrombolni, amit elértünk. Szerintem a klímafinanszírozást mindig is párhuzamosan kell tekintenünk. Nem vagy-vagy esetel állunk szembe, hanem azzal, hogy a fejlesztés, illetve a klímafinanszírozási segítségnyújtást integrálni kell. Valóban van egyfajta válság, amely nagyon is kihat a nemzeti költségvetésekre, és pontosan ezért próbáltam az én definíciómban a kettős szemételt bevezetni egy korlátozott időre. Ez egyfajta kompromisszum a gazdasági válság miatt. A gazdasági válság nélkül azt mondanám, hogy 0,7% plusz. De mivel létezik a gazdasági válság, ezért megengedném ezt a fajta kettős könyvelést. Annyit szerettem volna elmondani, talán egy pontot elfelejtettem. Köszönöm, nagyon komplet választ kaptunk, és átadom a szót Stefan Aginé úrnak, remélem, hogy nem torzítottam el az ön nevét túlságosan. Ha igen, akkor most alkalma van arra, hogy kiavítsa. Köszönöm, Stefan Anén a nevem. Angolul fog beszélni. Köszönöm szépen, hogy szót kaptam, és köszönöm szépen, hogy meghívtak eh, ide erre az előadásra. Először is el kell mondani azt, hogy több eh, klímafinanszírozásra van szükség ahhoz, hogy a klímaváltozás hatásait csökkenteni lehessen és alkalmazkodni lehessen ehhez, de ehhez viszont különböző forrásból kell mobilizálni a bevételeket, a magán, illetve a közférából, illetve az innovatív finanszírozásra is szükség van. A közfinanszírozás területén az ODA illetve az addicionalitás a legfontosabb, és egyértelmű, hogy az addicionalitás az azt jelenti, hogy a finanszírozás egy előre meghatározott benchmark fölött fog bekövetkezni, de mi a benchmark? A különböző felek nem tudnak ebben megállapodni, és nagyon nehéz konszenzust találni. Ugyanakkor a, a Monterey jelentésben, amit mi ö, hoztunk létre, itt megkülönböztettünk a klímafinanszírozás illetve a másfajta fejlesztési célokra nyújtott finanszírozás között. Ha megnézik a jelentést, amit 2011-ben adtunk ki, akkor láthatják, hogy a klímafinanszírozás az EU-ban a benchmark felett történt, amit mi határoztunk meg. 2007-2009 között az átlagos ODA, ODA volt. Mi az ODA? Egyértelmű a definíció bizonyos körülmények között nyújtunk finanszírozást. Ezt különböző célra lehet felhasználni, klímaváltozásra lehet felhasználni, de más célokra is. És pontosan ezért nem hiszem azt, hogy kettős könyvelésről kell beszélni. Ez egy olyan fajta finanszírozás, amit klímafinanszírozásra adunk. Tehát a kettős könyvelés vagy kettős számítás nem egy jó kifejezés erre, mert az a legfontosabb, hogy átláthatóak legyünk, hogy mit is finanszírozunk az ODA által. A klímát, a klímaváltozást finanszírozzuk-e, vagy más célkötéseket, például a szegénység leküzdését, a lak- lakóhelyek vagy oktatás biztosításával. Nagyon sok szürke terület van, amit kiemeltek a területben, nagyon sok a közös haszon a klímaváltozási segítségnyújtás, illetve a fejlesztés között, és ezért nagyon fontos az, hogy a klímaváltozás leküzdését beközdjük az együttműködési fejlesztési együttműködésünkbe. Egy lépés már történt ebbe az irányba az új pénzügyi tervvel, illetve azzal a tervezettel, amit az Európai Bizottság benyújtott az új pénzügyi tervezettel kapcsolatban, mert itt van egyfajta benchmark a klímához kötődő finanszírozással kapcsolatban a teljes EU költségvetésben, illetve a fejlesztés együttműködésben. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos, mennyire fontos a befektetések segítése a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás szempontjából, illetve annak szempontjából is, hogy alacsony szintű legyen, alacsony kibocsátási szintű legyen a fejlesztés, főként az energia szektorban, de más szektorokban is. Végezetül a gyakorlatban egyfajta koncepciót alkalmaztunk, amelyen meghatároztuk a klímafinanszírozást az általános fejlesztési segítségtársal szemben a Monterrey jelentésben. Tehát mindenképpen átláthatóak szeretnénk eh, maradni, és a vita is megmutatta ma, hogy eh, nem részekben vitáztunk most különböző koncepciókról az addicionalitás kapcsán, hanem a kérdés az az, hogy honnan lehet megszerezni az erőforrásokat ahhoz, hogy hogyan, ahhoz, hogy leküzdjük a klímaváltozást. A képviselők hozzászólása is azt mondta, hogy tényleg ez a lényege annak, amivel foglalkoznunk kell. Számítunk az Európai Parlament támogatására és arra, hogy segítenek mobilizálni több erőforrást a klímafinanszírozás leküzdésére a költségvetésekből, de az innovatív költségvetési forrásokból, vagy akár a magán szektorból is. Köszönöm. Köszönöm az utolsó hozzászólónak. Az utolsó mondatát konklúziónak veszem, és ezzel le is zárjuk ezt a vitát. Azt kérdezte, hogy lehet-e számítani az EP-re? Igen, az EP-re mindig számíthatnak. Mi az első között voltunk, amikor az EU kettős beszédét elítéltük, vagyis kettős beszéd és vagyis egyfajta beszédre van szükség, és két helyen kell könyvelni ezeket az összegeket. A bizottság szorítóba került, és figyelmeztetünk arra, hogy vigyázni kell arra, hogy milyen pénzt használnak fel az enyhítésre, az alkalmazkodásra, és milyen pénzeket a fejlesztésre. Nem tudtuk pontosan, hogy igazából mennyi pénzt szántak e célból. A, valószínű, hogy a tagállamokban és az EU szintjén is újra alokálták a pénzösszegeket. Szeretném tudni, hogy tulajdonképpen milyen összeget allokáltak, és ebből újfent, és ebből mennyit szántak a fejlesztésre, és mennyit a hasonló célokra, ahogy ezt az OECD mondja. Tehát ez azt jelenti, hogy még nem érkeztünk itt a fáradalmak, problémák végére. Ami minket felháborított, az az, hogy a kutya ugat a karaván halat, vagyis hiába szóltunk, a bizottság nem reagált. De a bizottságnak most tudnia kell, hogy ránk számíthat, és egységesek vagyunk ahhoz, hogy egy hangon emeljük fel a hangukat. És most angolul folytatom, hogy a következő pontot bevezessem. Az utolsó pont, 12-es pont, Klaus Sörensen urat, az ECO főigazgatóság igazgatóságát üdvözöljük körünkben. Több mint Kevesebb, mint egy hónappal ezelőtt szörenszen úr itt volt nálunk, és a szíriai humanitárius válságról beszélt. Sajnos a múlt hónapban a helyzet gyorsan romlott, és tudjuk, hogy ezt a fegyveres konfliktust ma már sokan igazi polgárháborúnak nevezik. Tudjuk, hogy a tájékoztatásból, hogy a civil áldozatokat hideg vérre lemészárolják, és szeretnénk tudni, hogy a humanitárius adományozók milyen lépéseket tettek azért, hogy a riasztó helyzetre reagáljanak, valamint kérjük, hogy azt is mondja el, milyen más válságokban lép fel az EGO, az ECO azért, hogy támogassa a az igen sebezhető lakosságot. Üdvözöljük itt George Okotobo urat, aki az UNHCR afrikai irodájának az igazgatója, ugandai állampolgár és képzettségét tekintve ügyvéd, már régóta dolgozik az ENSZ menekültügyi főbiztosságán, mielőtt a mostani posztját elfoglalta volna, a nemzetközi védelmi igazgatója volt az UNHCR-nek. Szeretnénk arról hallani, hogy mit tesz az ENSZ menekültügyi főbiztossága azért, hogy az afrikai válságokat enyhítse, például a Szahelben, Afrika szarkában, Szudánban és Dél-Szudában. Azt javaslom, hogy tekintse át ön, szörenszen úr, azt, hogy az EU hogyan válaszol az afrikai humanitárius válságokra, belétve Szíriát és Jemen, majd pedig Okotobó úrnak adnák át a szót, aki kiegészítené ezt az információt a ENSZ menekültügyi főbiztossága az UNHCR szemszögéből. Azután a jelenlevők kérdezhetnek. Így először szörenszen úrnak adom meg a szót, körülbelül 15 perce van. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök, hogy ismét itt lehetek, és ez az önök meghívásának köszönhető. Azt hiszem, hogy Szíriával kell kezdeni, hiszen nap mint nap szembe találkozunk ezzel a problémával. Ön Ervi Látszuszra utalt, aki az ENSZ békefenntartó műveleteinek a vezetője, és ő a mostani helyzetet már valóban egy igazi polgárháborús helyzetnek jelölte, nevezte. A legnagyobb aggodalommal tekintünk a helyzetre. Amióta itt voltam, látjuk, hogy nagyon nagy számban sokan a lakóhelyüket elhagyni kényszerültek, nőket, gyermekeket lőttek le, nincs víz, gyógyszer, és nincs hozzáférés egy sor dologhoz, a gyermekek iskolába nem járhatnak, úgy, ahogy azt megszokták. Az azonnali aggodalmak mellett hosszú távon is rossz a perspektívák, hogyha a gyermekek egy-két-három évig nem mennek iskolába, akkor nem tudjuk, hogy majd mivé is fajulhat ez a helyzet? Nagyon sok aggodalom tölt el bennünket. Aktívak voltunk humanitárius szempontból. Nem is kell elmondani, hogy a megoldás nem a humanitárius oldalról érkezhet, hanem politikai lépésekre van szükség, sőt ennél többre nem az én feladatom, hogy ezt itt megíteljem, de ami a humanitárius frontot illeti, nagy nyomást gyakoroltunk, támogatást nyújtottunk. Jaken Kilebergel reggeliztem, aki az otani bizottságot vezeti, és elmondtuk, hogy mennyire nagyra értékeljük a Nemzetközi Vörös Keresztet, ők a humanitárius fellépés rolls royce és hogy őszinte legyek, nagyon nagy az aggodalom, a biztonságot, illetően a hozzáférést, illetően fent tudja tartani a Vörös Kereszt, ott a jelenlétét, és nagyon sok szereplő lép ott, közülük néhányan semmilyen hatóság világot nem eh, képviselnek, és itt lehetnek incidensek, eh, és lehet eh, ennek különböző kihatása, humanitárius probléma gócról van szó. Elmondhatom, hogy az ENSZ OCSA regionális koordinátora a szír kormányjal tárgyal, ez az ő feladata, hiszen a szír kormány még mindig hivatalban van, így az ENSZ ocsájának velük kell tárgyalnia, hiszen ők ellenőrzik a terepet, a területet. Emlékezniük kell arra, hogy amikor az utolsó szíriai humanitárius fórumot tartottuk Genben három hete, a szírek, és egyébként ez ismétlődik állandóan 24 órával korábban engedményeket tesznek, aláírják a reagálási tervet, amely az ocsáéhoz nagyon hasonló, de mindez idáig azt az előbbi nem írták alá. Megköszönjük az aláírást, de most már a végrehajtásról van szó, a vízum könnyítésről, a négy iroda, tervezett iroda megnyitásáról, mikor történik az meg. És arról is szó van, hogy ne zavarják a szállítmányokat, amelyek Szíriába tartanak. Egy sor feltételt kiemeltünk, és ezzel kapcsolatosan vártunk híreket, ami engem illet. Összekötöttem e feltételeket a mi azon lehetőségünk kell, hogy megsokszorozzuk az erőfeszítéseket, mert nincs értelme annak, hogy azt állítjuk, dolgokat tudunk tenni, ha közben mindenütt akadályokba ütközünk az országban, ahhoz, hogy a humanitárius segét eljuttassuk. Vegyes sírek érkeznek hozzánk, az igaz, hogy néhány vízumot kiadtak, a kormány jó akaratnak akart tanúbizonyságot tenni, de közben látjuk, hogy milyen a helyzet az országban, úgyhogy a kép igen aggasztó. A mesztelen igazság az, hogy csak azon tudunk dolgozni, amit el tudunk kérni, de nem vonulhatunk ki, hiszen nagyon sok ember várja ott a mi támogatásunkat, segítségünket. Meg kell találnunk a módját annak, hogy a kormányra nyomást gyakoroljunk, azért, hogy eleget tegyenek a felelősségüknek, meg kell kérdezni, hogy a reagálási tervre eh, eddig eh, ezt a tervet illetően erre hogy reagáltak, és eh, mit valósítottak meg belőle, hiszen ezt ők ajánlották a Szír Humanitárius Fórumot akartuk újból összehívni, ezt júliá, július közepére tűztük ki, de jobb lenne előrehozni azért, hogy egy minimális politikai nyomást gyakoroljunk, és számon kérjük a kormánytól, vagy kérjük a kormányt, hogy reagáljon erre. Nem is a számadatokról van itt szó, az ECO beli operatív tartalékunkat felhasználtuk, egyszer 10 milliót, aztán még 10 milliót, és a költségvetési főigazgatósággal beszéltünk, hogy megkérjük önöket, mint költségvetési hatóság, valamint a tanácsot arra, hogy valamilyen plusz pénzt biztosítsanak a sürgősségi vagy vészhelyzet alapból, mert ez a vezeték nem száradhat ki a nehézségek ellenére ez a forrás, és valamilyen biztosíték kell nekem arra, hogy teljesíteni tudok ott a terepen, különben az egésznek nincs értelme. Ők tudják, hogy van pénz, biztos, hogy mindenki támogatni akarja őket, de kötelességünk az, hogy kötelességük az, hogy a hozzáférést biztosítsák. A szírvörös félhold is jelen van, a doktor, és talán mások is eljöttek már ide önökhöz. Nagyon nehéz munkát végeznek, próbálják kiegyensúlyozni a kormány és az ellenzék tevékenységét, és nagyon sok ember igen nehéz, veszélyes feltételek között működik, az életét kockára teszi, sőt, volt, aki már életével is fizetett ezért. Jakob Killenbergerrel beszéltem ma reggel. Bíznak benne, szeretnék, hogyha a szárk, ahogy nevezik, több erőfeszítést tenne, és örülnek annak, hogy ha Európa plusz finanszírozást nyújt. Hát 20 milliót használtunk eddig fel, hogyha még ehhez hozzászámítjuk azt, amit a tagállamok vállaltak, és ami már beindult, akkor az 32 millióra jön ki, és plusz pénz jön a fejlesztési támogatásból 23 millió, és a költségvetési főigazgatósággal meg szeretnék állapodni abba, hogy egy kicsit többet kapjunk, aztán meglátjuk, hogy ez hogy működik. Minden esetre ezt szorgalmazni kell, és a humanitárius közössége mögött áll. Jemen, másik kérdés. Ez is rosszabbodik. Először zavaros volt a kép, de aztán ott volt Szíria, vagy ott van Szíria, Máli, más válságok. Úgy tűnik, hogy ez egy kicsit a látókörünkből kikerült, de ott egy millió gyermek akut alultápláltságtól szenved, és ez nagyon súlyos dolog, mert tudjuk, hogy mi történik, hogyha agykárosodás is történik, és ez már visszafordíthatatlan. Tehát 10 millióan élelmiszer bizonytalanságban élnek ezt illetően is pénzt allokáltunk, van némi hozzáférésünk a terephez ott, és úgy gondolom, hogy még mindig eh, hasznosítjuk azt a jó akaratot, amelyet Antonio Gutierrez eh, azután az önfőnöke és az én főnököm látogatása eredményezett, Georgeva biztos asszonyra gondolok, 2011-ben, és így eh, befogadóbbak fogadóképesebbek az emberek, el, be tudjuk vinni az élelmiszereket, de itt is egy plusz kéréssel éltem. Azért, hogy ott maradhassunk az év végéig, mert nyitva kell tartani ezeket a csatornákat, és reagálni kell, nehogy minden félúton megszűnjön ami Szudánt és Dél-Szudánt illeti. Sajnálom, hogy ha idejövök, mindig csak rossz hírekkel szolgálok, ez nem az én stílusom, inkább jó híreket szeretnék közölni, de ami a helyzetet illeti, reményteljes volt Szudánban és Dél-Szudánban a helyzet. Múlt év végén az olajbevételeket illetően arra számítottuk, hogy megállapodás lesz de nem tudom, hogy ki az, aki öngolt, rugott, vagy lábon lőtte magát, de az biztos, hogy mindkét oldalon hibát követtek el. Ezt el is mondtuk nekik. Az a gond, hogy 90%-a délszudáni költségvetésnek az olaj bevételtől függ. E helyzet közepette a régi gerilla harcosokat köz alkalmazottakká akarják változtatni, de ha nem fizetnek nekik fizetést, akkor mi történik? A határidő már lejárt, és ez humanitárius válságot okoz. Azután északon van egy kormány, amely nem tartja tiszteletben a szokásos humanitárius elveket, megpróbálják államosítani a humanitárius munkát, még jó barátaink a Vörös Keresztből is nehezen jutnak el különböző helyekre. Közben ott van a menekült áramlat, azok az emberek, akik nem tudják megkapni a személyigazolványukat, a Nílushoz küldték őket, aztán leszorítják őket Dél-Szudánba, és aztán Csubába találják magukat, a Georgia szönök valamelyik menekül táborában, úgyhogy egyre csúnyább a helyzet, az érintetek száma növekszik, most pedig az esős évszakban vagyunk, éppen ezért nehéz oda eljutatni az árut. Jó hír, hogy sikerült néhány állást ott megvalósítanunk néhány pozíciót vagy pontot, eljutatnunk dolgokat előzetesen, de amit négy-öt hónappal ezelőtt gondoltunk eljutatni, az nem elegendő, és ezen a fronton is a parlamenthez eljutatjuk a kérésünket és a tanácshoz azért, hogy a támogatást növeljé tudjuk. Szahel. Strifrel asszony, ön ott volt tegnap, és ön is látta, hogy az éhénységre a bizottság és néhány adományozó reagál, nem akarok itt dicsérni, de a Szahelt illetően offenzívebbek voltunk egy kicsit, és preventíven tudtuk kezelni, mint szemben Afrika szarvával, arra van különböző más magyarázat, de most a Szahelt illetően mindent megtettünk, és a fejlesztési főigazgatósággal tárgyalunk, néhány pénzösszeget már előre biztosítani fognak, és a pénzt emelték. Szahelt illetően valóban lépünk azért, hogy az ellenálló képesség kialakuljon a helyi lakosságban azért, hogy ez a jövőben ne folytatódjon. Ez reményel tölt el engem. De ami nem tölt el reményel, az az, hogy az általános politikai helyzet romlék, mert jobban látjuk a helyzetet, és többet, a megfelelő dolgot próbáljuk tenni a fejlesztési cél elérésére, és közben abban reménykedünk, hogy a közösség is egy kis plusz támogatással, több élelmiszerbiztonsággal oszt és oktatással tud reagálni, de közben beszélnék Máliról is, igazán komplikált helyzetről van szó humanitárius szempontból, és az egyetlen kis reménysugár az az, hogy egy igen kompetens humanitárius koordinátort neveztek ki Sahel számára, és ő most megpróbálja megtalálni azokat az embereket, akikben a különböző pártok, frakciók bíznak ott északon, és ez a személy tudná majd elintézni a hozzáférést, az eljutatás lehetőségét, de ez nem könnyű. És az önök támogatásával megvan a finanszírozás is, azt nem mondhatom, hogy gazdasági kérdésről van szó, hanem inkább arról, hogy hogyan foglalkozzunk ezekkel a katasztrófákkal rendkívül veszélyes, komplikált helyzetben. A Szahelről van szó, de a stabilitás a, az Nigéria északi nyugati részére is kiterjedt, több esemény volt ott, most a részletektől megkímélem önöket. Afrika szarvát illetően ismerik a helyzetet, a, a megosztás kezdeményezését, az hasonló az Azsír Sahel tenni Sahelér akcióhoz, vagyis kombinálni a humanitárius segítséget egy kiút stratégiával, azért, hogy relatív béke jöjjön létre, a hozzáférés, ha megvan, akkor hosszú távú remény tudunk kiépíteni reménységet, és ezt a nemzetközi adományozókkal való együttműködésnek köszönhetjük. Az amerikaiak különösen aktívak e fronton. Mi azt mondtuk, hogy jó, a néhány bürokratátokat és adminisztrátorokat ide állítjátok, erre ráállítjátok, mi a Szaherre összpontosítunk, de biztosítani kell, hogy mindkét területen meglegyen a finanszírozás, és akkor remélhetőleg meg lesz a közös ellenállási stratégia, és az hasonló kell, hogy legyen Afrika szarvában és a Szahelban is. Elnök úr, folytathatnám még, itt, de most itt megállok, nem könnyű a helyzet. Tudom, hogy ön a végtelenségig tud erről beszélni. Hát köszönöm szépen, és most Okot Obó úrnak szeretném megadni a szót 10 percben, hiszen nagyon sok kérdést szeretnének még feltenni a képviselők. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a képviselő uraknak és hölgyeknek is, hogy meghívtak minket. Sokkal könnyebb a helyzetem, mint Szörenszen úrnak, mert ami Afrika szarvával kapcsolatosan aktuális lenne, a szudáni és a mali helyzet kapcsán már felvetésre került ami jelenleg nálunk probléma. Tehát, hogyha valamivel kiegészíteném ezt, akkor így ö, azt gondolom, hogy akkor a lehető legtöbb időt hagyhatunk majd a kérdésekre. Ami Afrika szarvát illeti, hadd mondjam el, hogy ebben a térségben kilenc állam és összesen 180 millió emberről beszélünk. Ezen a helyszínen a legakut nyitottabb ö, ö, emberi ö, katasztrófák ö, történnek jelenleg a világon. Egy példa erre, és talán ez az egyik legegyértelműbb példa, példa az az, hogy ö, ö, Szomáliában több mint 200 ezer szomáliait kellett áttelepíteni egy éven belül. 1,4 millió az adott ország lakosságának a 7 milliós lakosságából, tehát áttelepítésre került, azaz a lakosság 20%-a. És rengeteg ilyen mérgező tényező van jelen. A konfliktus, az éhínség, annak a kockázata, hogy nemzetközi és regionális terrorizmus fenyegetettség áll fenn, és a, itt az egyik leggyakoribb a menekültek áttelepítése. Kenyában egy Dadab nevű táborban félmillió szomáliai van. Tízezer menekült van csak ebben a táborban, olyan menekült, akiknek a szülei is már abban a táborban születtek. Hát milyen kitörési lehetőségük van nekik? Elnök úr, azt hiszem, hogy a mostani előadásomat ezzel szeretném majd lezárni. Hadd beszéljek most Szudánról és különösen Dél-Szudánról. Elnök úr, képzeljük csak el, hogy itt ebben a teremben ma mondjuk 50-en vagyunk. E, képzeljük el azt, hogy az itteni 50 ember az az 50 gyermek, akit áthelyeznek Brunájből vagy más helyről egy délszudáni egységbe, hát hogyha ezt megpróbálnak megtenni, akkor ez az 50 gyermek mind belehalna ebbe a kezdeményezésbe. Ugyanis ez történt tavaly is. A két Szudán között 36 ezer menekült indult el Etiópiába, és mára csak nőtt a számuk, 140 ezeren próbálnak Dél-Szudánba átmenni. Csak az elmúlt tíz napban majdnem 50 ezeren tíz nap alatt indultak út, útnak. Az egyik ö, dél a másik pedig egy másik táborba. Szörenszen úrtól már hallották azt, hogy milyen ö, ö, kockázatok vannak, kolera, ö, himlő és más ö, járványok. És ugyanezen ö, helyzet igaz Afrika szarvára is. És ugyanazokat a dolgokat elmondhatnám ezzel a térséggel kapcsolatban, mint amiről már Szörenszen úr is beszélt, Malival kapcsolatban is megint csak a statisztika rendkívül ö, negatív, csak az év kezdete óta eltelt időben majdnem 200 ezer mali lakost kellett áttelepíteni Mauritániába, Nigérbe, Burkina Fasoba vagy Algériába. Majdnem ugyanannyit, mint az Afrika szarvában. A menekülteknek csak sátraik vannak, már elindult az esős időszak. Nigerben például egészen egyszerűen elmosta őket az esőzés. És természetesen ezen országokban mi csak nagyon alapvető segítséget, a túléléshez szükséges segítséget tudjuk biztosítani. Nem akarok a részletekbe bocsátkozni, de azért eh, szeretnék itt elmondani néhány üzenetet, amelyel felhívnám az önök figyelmét arra, hogy tényleg eh, fel kell itt lépni. Elnök úr, ezen tevékenységek kapcsán életekről kell beszélni. Az ellenálló képesség nagyon fontos, ezt ki kell építeni, de most és az egy fél óra múlva között ezen helyzetből nagyon sok Dél-Szudánban található, mert a következő fél órában is többen fognak meghalni Dél-Szudánban. Sorensen úr és a csapata is segít nekünk abban, hogy elérhetővé tegyük a forrásokat azért, hogy ezen emberek életét meg lehessen menteni. Elnök úr, a második kérdésem az az, hogy önöknek köszönhetően szeretném megköszönni mindenkinek itt ebben a teremben a segítségét, hiszen az önök országai mind támogatnak minket abban, hogy ezen életeket megmenthessük, és reményt adhassunk nekik a nemzetközi ö, szervezeteken és nemzetközi adományozókon keresztül. Köszönjük ezt! Harmadsorban a remény és a lehetőség fontos, hogy megmaradjon ezen majdnem másfél millió ember számára, akikről ö, itt ebben a helyzetben beszélhetünk. Nagyon sok fiatal van közöttük, nagyon sok fiatal férfi. Ebben a környezetben Al-Shabaab, Akim veszi őket körül, ezek olyan szervezetek, olyan egységek, amelyek nem csak a szomszédságukat, a közvetlen környezetüket fenyegetik, hanem globálisan is. Az önök állampolgárai közül 26-ot raboltak el és tartanak fogva ezek a szervezetek. Hogyha ezen fiataloknak mi nem adunk lehetőséget és reményt, akkor bizony nagyobb az esély, hogy ezen szervezetek kezei közé kerülnek. Nos, ami a humanitárius fellépést illeti, hát a humanitárius célokkal csak bizonyos szintig tudunk elérni. Ahogy a Szorenszen úr is mondta, minden erőfeszítést meg kell tenni bilaterális szinten, vagy azáltal, hogy mozgósítsuk ezen bilaterális kapcsolatokat, hogy a szociális, gazdasági szinten is megfelelő lehetőségeket lehessen a térségben létrehozni. Köszönöm. Elnök, köszönjük szépen ezen két nagyon megindító előadás után kérem, hogy tegyék fel a kérdéseiket. Először Veronik kért szót, meg is adom a szót. Köszönöm, elnök úr. Először is Szorenszen úrnak szeretnék gratulálni, és Okotobó úrnak is. Azért kezdtem Szorenszen úrral, mert uh, tudjuk, hogy milyen kiválóan végzi a munkáját az ECO itt a házban, és valóban az önök főigazgatóságára mi büszkék vagyunk. Az összes problémában, és hát ezt követvén, ezt a logikát követvén, mindenképpen odafigyelünk, és meghallottuk az ön felhívását és kérését. Viszont abban, amit ön elmondott és bemutatott, a nehézség az, hogy milyen interferencia van egymásra hatás a politikai kérdések, a fejlesztési kérdések, az akár védelmi kérdések között, és a csak humanitárius kérdések között. Itt ezt közösen kell kezelni. Nincsen egy olyan ország sem, ahol almondhatnánk, amiről ön is beszélt, hogy csak politikai szinten lehetne megoldani a kérdést, mert hogy politikai megoldásra van szükség, de attól még meg kell menteni az emberek életét. Két aspektust szeretnék most kiemelni, ezt nagyon fontosnak tartom. A legfontosabb az egyik az, hogy a humanitárius segélyek hozzáférhetővé váljanak. Ez a legfontosabb probléma. Maliról beszéltünk, Szomáliáról, Dél-Kordobánról, Brunei egyéb térségekről mindezen területeken nehéz eljutatni a humanitárius segélyt, és Szíriáról ne is beszéljünk, a Vöröskereszten kívül másnak nem sikerül eljutni, és még nekik is csak nehezen. Tehát hozzáférés és hatékonyság Szudánnal kapcsolatban erre még visszatérek. Szíriával kapcsolatban, Szorenszen úr, ön azt mondta, hogy már nem tudom, hogy mennyit vállaltunk, vagy el is költöttünk ennyi és ennyi milliót. Ismerjük a szíriaikat, én is ismerem őket, mások is ismerik őket, ők azt mondják, hogy igen, utána pedig jönnek az akadályok, és egyre csak húzzák az időt. Hogyha önök még több pénzt fognak erre elkülöníteni vagy vállalni, ennek mi a konkrét eredménye? Nem lehetséges, hogy itt egy, egyfajta kis pénztárcát itt feltöltünk, és utána nem sikerül valóban ezt a célzott személyekhez eljutatni. Ami Szudánt és Dél-Szudánt illeti, ismeretes, hogy politikai kérdésről van szó. Igen, az ENSZ közgyűlésén volt egy határozat, három hónapot adtak arra, hogy ezen feltételeknek megfeleljenek, de hát persze augusztusig telik el ez a három hónap. Most az alapvető kérdés az az volt, hogy az erőforrásokat és forrásokat hogyan osztják el. És az összes probléma a Szudán és Dél-Szudán között nem oldódott még meg. Tehát amíg erre várunk, addig is szükségük van a humanitárius segélyre. Brunei és South Cordovánnal kapcsolatban Ön beszélt nekünk a menekültekről, de arról nem, hogy hogyan lehet eljutatni oda a humanitárius segélyt. Tehát itt Szudánról van szó, nem Dél-Szudánról. Dél-Szudánban pedig valóban rendkívül nagy, sajnos, a korrupció szintje. és a hozzáférés is problémás, nincsen megfelelő infrastruktúra. Az esőzés idején, hát a helikoptereken kívül másként nem lehet eljutatni ezen segélyeket. És hogyha sikerül is ezt eljuttatni, akkor azt ö, esetleg közvetlenül ezt mi tudjuk biztosítani, de nagyon sok más esetben teljesen bizonytalan a helyzet. Úgyhogy ami a segély hatékonyságát és hozzáférések kapcsolatos problémákat illeti, erre szeretnék még részletesebb választ kapni, de még egyszer elmondanám, hogy teljesen támogatjuk Önöket. Elnök, köszönöm, Veronik, most Fiszasz úrnak adom meg a szót. <coughs> Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekes és fontos témákat emeltek ki, de szeretnék azért néhány kérdést feltenni a Zaheli vezettel kapcsolatban, illetve Málival kapcsolatban. A zöld frakcióba származó kollega egy delegációt hívott meg, akik vált függetlenségét megkérdőjelezik, és Mm, érdekelne, hogy mi a helyzet ennek az övezetnek a helyzetével. Hallhatunk harcokról a szomáliai erők részéről, illetve más csapatosulások részéről is, akik sokkal extrémebbek. Itt van még Akni is, és fennáll a veszélye annak, hogy nem csak itt lesz destabilizálódás, hanem Nigériában is. Az európai deleg Nigerben is. Az elmúlt évben delegációt vezettem, választásmegfigyelési delegációt, és tényleg fennáll a, a lehetőség annak, hogy robbanékony lesz a helyzet itt. Brunei nagyon fontos ebben a zónában, és szeretnék még egy dolgot kiemelni, mi pedig a Nyugat-Szahara kérdésén ezen a területen. A humanitárius segítségnyújtás Spanyolország részéről történt, elég nagy mértékben az elmúlt időszakban, viszont a jelenlegi helyzetet figyelembe véve ez most már nem fog folytatódni, mert így csökkent a humanitárius segítségnyújtás, tehát ilyen, meg, egyfajta megoldásra van szükség ezzel kapcsolatban. David Zsájvoké. Köszönöm. Stifler asszony az előadónk, állandó előadónk a humanitárius kérdésekben, most neki adom meg a szót, hogy reagáljon. Köszönöm, elnök úr! Hát reagálnék. Természetesen sajnos minden, ami elhangzott, az igaz. Nemrég én is eljutottam a száhelővezetbe és Csádba, ahol szörnyű dolgokat láttam, ami az alultápláltságot illeti a gyerekeknél, különösen a gyerekeknél. Hiszen a Persze az édesanyják is alultápláltak és éheznek, de most inkább egy politikai aspektusra szeretnék reagálni. Ma, hogyha európai polgárokkal beszélek az éghajlatváltozásról, a felmelegedésről, és arról, hogy ennek milyen kihatása lehet a fejlődő országokra, az a benyomásom, hogy hát valami fura madárnak néznek engem, mert az emberek annyira nem tudnak erről a kapcsolatról, pedig meggyőződésem, hogy ez így van. Ami a 0,7% be nem tartását illeti, én ezt botrányosnak tartom. Valóban válság van Európában, de ez csak egyfajta kifogás. Németországról beszéltünk az imént, de Franciaországra és más országra is igaz az, hogy nem tartják be ezen vállalásukat. valóban, hogy így fogalmazzak, nem vonjuk eléggé, hát mondjuk azt agresszívek, de mondhatnánk úgy is, hogy nem mutatunk rá elég egyértelműen arra, hogy mi az, ami problémás, és mi itt az igazság, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ami a politikusok bátorságát illeti. Valóban nincs meg a megfelelő politikai bátorság. Georgeve asszony tegnap beszélt egy közvéleménykutatásról, amelyből az derült ki, hogy a humanitárius segély a polgárok számára nagyon fontos, és egyre fontosabb, hiszen az európaiak 90%-a támogatja a humanitárius fellépést, korábban ez csak 70% volt. Úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy a politikusok és mi magunk nagyobb bátorsággal kell, hogy rendelkezzünk, és megfelelő intézkedéseket kell hoznunk talán az európai biztosok, mint Pibax és Georgieva biztosok nagyon jól együttműködnek, és jobb lenne, hogyha gyakrabban kitágítanánk ezt a kört más biztosokra is, akik a kultúráért, a pénzügyekért felelősek, vagy más területekért. Amíg nincsen megfelelő politikai bátorság, amíg nincsenek megfelelő intézkedések azért, hogy az éghajlatváltozás ellen fellépjünk, addig bizony egyre több pénzt költhetünk erre, soha nem fogjuk megoldani a problémát, hiszen az éghajlatváltozás egyre komolyabb probléma. Azt gondolom tehát, hogy még nagyon sokat kell tennünk, és tehetünk is, de eljött az idő, hogy nálunk a mi szakbizottságunkban komolyabb követelésekkel éljünk, és agresszívebbek legyünk a többi területhez képest, hiszen mi vagyunk mindig az utolsók a sorban a legkevésbé fontosak, mert persze Afrika messze van, az éghajlatváltozást itt nagyon nem érezzük, úgyhogy nekünk kell komolyabban, erőteljesebben fellépni. Ami pedig a szíriai humanitárius segélyt illeti, teljesen egyetértek de Kaiser asszonynal. Mielőtt több pénzt vállalnánk ebben az irányban, azt kell megnézni, hogy konkrétan mi is történik, és talán több feltételt támasztani, még akkor is, hogyha nem szeretjük ezt a kifejezést. És ami a tegnapülést illeti, valóban rendkívül érdekes volt. Nagyon sokat beszéltünk az ellenálló képességről. Mostanra megértettem, hogy konkrétan mit is jelent ez, nem egyértelmű ez a fogalom. Sajnos a resilience angol kifejezésben, az ellenálló képességben ott van az ellenállás is, és hát sajnos az afrikai országok, akik ennek az árát megfizetik. Pontosítás terén nem tudnék sok mindent hozzátenni ehhez, de az biztos, hogy most már valóban a lovak közé kell csapnunk, és nagyobb politikai bátorságra van szükségünk, több feltételt kell a fejlesztési támogatáshoz kötni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Ö, igen, azt hiszem, hogy fordítva mondta az említett kifejezést, de Megadom a szót az utolsó képviselőnek, aki szót kért, majd pedig a két meghívott vendégnek adnám meg a szót. Question. Egy általánosabb kérdésebb lenne. Hogy állunk a humanitárius akciócsoport felállításával, amivel sokkal gyorsabban, közvetlenebbül, határozottabban lehetne felépni egy válság előállta idején, hiszen már többször felmelegettük ezt a kérdést, és nem igazán kaptunk erre még választ. Köszönöm, nem tudom, hogy hogyan osztják meg majd a kérdéseket. Sorensen úrnak adom meg először a szót, hogyha ők nem tudnak önök maguk között egyeségre jutni. Normalement, nous avons à peu près la même... Hát rendesen ugyanazt a megközelítést alkalmazzuk mind a ketten, még akkor is, hogyha ö, néha bíráljuk is egymást, mert jó, hogyha ilyen ö, stabil párbeszédet tudunk fenntartani a humanitáriusok között. Just a few... Néhány szót szeretnék szólni Veronika Kaiserhez, illetve Stifler asszonyhoz is, mert egyértelmű az, hogy én nem kérnék több pénzt akkor, hogy nem, nem lennék abban biztos, hogy el lehet azt költeni. Ha megnézzük a 10 milliót, amit már elkülönítettünk Szíria számára, illetve a 10 millió pluszt, amit kivettünk a műveleti tartalékból, azt bele lehet illeszteni abba a, abba a folyamba, ami szeptemberig tart. Valaki október-novemberre is gondol, de auguszt közepén ez meg fog szűnni. Tehát, hogyha ezt a fajta áramlást szeretném fenntartani, akkor mindenképpen többet kell kérnem. Viszont, hogyha a hozzáférés nehezebb lesz, amely megtörténhet, akkor a pénzt tovább fog tartani, és őszintén szólva nem igazán hiszem, hogy vissza kell jönnöm a parlamenthez plusz pénz összegekért az év végéig. Ezzel az összeggel már meg tudunk felelni az egyes eseményeknek. Természetesen több információval is szolgálhatok majd ezzel kapcsolatban, hogy ki tevékenykedik itt. Természetesen nagyon figyelünk arra, hogy ne legyen eltérés a segélytől, hogy ez ne folyjon különböző más érdekekre, vagy más célokra. Ez nagyon fontos, a feltételek nagyon szigorúak. Szekuléve Atár úr tudják ezeket, ezért is került az ennyi időbe, és ezért voltam biztos abban, hogy az ICSC valamilyen fajta biztosítékot ad nekem arra, hogy vannak ellenőrzési rendszereik, amelyekkel abban az irányba haladnak majd, amelybe haladni kell. Mercedes Action Control la Femme, ezekről az programokról van szó, de a, ezekkel foglalkozunk Dél-Szudánban. A 2012-es költségvetés nem felel meg a teljes szintjének, amit elköltöttünk 2011-ben, azért, mert a költségvetési tervezés során úgy gondoltuk, hogy a helyzet javulni fog valamelyest. Tehát amit most teszünk, az az, hogy feltöltjük ezt arra a szintre, amelyel már a múltban is, múlt évben is rendelkeztünk, és ennek az az oka, hogy a helyzet romlott. Ennek az az oga, hogy a csővezetékek nem nincsenek feltöltve, és úgy gondoljuk, hogy számos területen a higiénia, a lakhatás, a élelmezési programok területén saját alapokat lehetett alkalmazni, azon meg is felléphetünk, és a hézaokat betömhet, betömhetjük. Természetesen kész vagyok arra, hogy további információkkal is szolgáljak még. Az a kérdés, amit Csáukarusz asszony vetett fel a, a akciócsoporttal kapcsolatban, itt vannak már van már előlépés, az ECON belül már van egy külön mechanizmus, amelyel segítenek nekünk akkor, amikor egy katasztrófa jelentkezik, például Haiti vagy a pakisztáni áradások esetében, tehát akkor különböző egységből származó emberek együtt, tudok, együtt tudnak működni, ez már működőképes, ez már létezik. Ahogy tudja, a parlament előtt van most egy olyan jogakotási tervezet, amely a polgári védelemről szól, a polgári védelmi mechanizmusról, ahol van egyfajta utalás a humanitárius segítségnyújtásra is. Megpróbáljuk az európai polgári védelem kapacitását összekapcsolni ezzel a jövőben. Például ezt már alkalmaztuk a törökországi földrengések során is, vagy a libiai evakuáció során is, és vannak olyan csapatok, amelyek az Európai Unión belül is aktívak, például a, amikor a földközi tenger térségében erőtüzek voltak. remélhetőleg siker elérni azt, hogy a külszolgálat diplomatái képesek legyenek arra, hogy, megfele- hogy erősítsék a feladatokat, ha erre szükség van, hiszen politikai kérdésekkel is foglalkozni kell, de hát ezért én nem vagyok felelős. Tehát három különböző kapacitásról van itt szó. Úgy vélem, hogy a szolgáltatási záradék nevében is illetve ennek kapcsán is visszatértünk majd ezekre a kérdésekre. Itt is megpróbálnak egyfajta kapacitást kiépíteni az EU-n belül is, de ez hat- hatással lehet az EU-n kívül is. De Zsors, kérlek, te is szólj hozzá. Thank you, Klaas, and thank you. Köszönöm szépen, Klaas és köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid leszek. Az a kérdés, amit feltettek a hozzáférés kapcsán, ez nagyon fontos. Hadd hangsúlyozzam azt, hogy ezekben a helyzetekben, amit Szörenszen és jó magam is felvázoltunk az afrikai térség kapcsán, a fizikai hozzáférés tényleg kihívást jelent, és a legfontosabb kérdés az az, hogy hogyan lehet hozzáférni Észak-Málihoz, vagy Szomália középső és déli részéhez, mert Nigerben az ország közép, északi közép részén nem tudunk elérni tízezer embert egy adott városban a biztonsági okok miatt. Elnök úr, ha megengedli, akkor szeretném azt hangsúlyozni, hogy milyen fajta hozzáférés lehetséges. Az első az az operacionális hozzáférés, amikor a biztonság kérdések nem jelentenek akadályt. A né- Nélus felső szakaszán és Unity State-ben, illetve Burkina Faso-ban ez nem lehetséges, mert az operacionális feltételek nem megfelelőek. Ez az egyes pont. A másik hozzáférés az a életmentő szolgáltatásokhoz való hozzáférés, amit Sorensen úr is, és felvázoltam azokat a három pontot, hogy melyek a legfontosabbak. Az egyik az élelem. Volt elérhető élelmiszer, viszont ezek a régi számolatokon alapultak, ezt meg kell volna duplázni. Második fontos pont a víz, főként Niger, Burkina Faso, illetve Brunei területen. Ezekre a területekre megpróbáljuk áldozatni a vizet, 5000 dollár per visszaállító autó áron. Tehát sokkal nagyobb így ennek az ára. De ha megengedik, akkor szeretnék rátérni arra, hogy mivel kell szembenéznünk. A szomáliai menekültek esetében az a négy ország, amiről beszéltem, Mauritánia, Niger, Burkina Faso és Algéria. De hagyjuk ki Algériát, mert ott a kormányzat felelősséget vállal teljes mértékben. A feltétel az emberek megmentésére 153 ezer dollár. If we do not get that money, we are running out of Viszont eh, ezzel az összegből már kezdtük szeptember 15-én kifutni, tehát eddig fog tartani a pénz. És eh, a Dél-Szudánban élők számára 167 millió dollár a feltétel, a jelenlegi bevételünk 16 eh, millió dollár, tehát a 60 millió dollár, tehát plusz 42 milliárd, millióra van szükségünk még, és a legtöbb pénz az operacionális hozzáférésre fog menni, például megpróbálunk légiúton eljutni erre a területre. Tehát ezért van szükség mindenfajta támogatásra a Szorenzen úr által, önök által, azért, hogy sikerüljön megkönnyíteni a hozzáférést. Ma, Elnök, köszönöm szépen minden kollégám nevében. mind a két meghívott vendégünk szenvedélyesen védi az általuk képviselt ügyet. Mi is ezt tesszük. És egy második megjegyzésem az lenne, hogy azok, akik először kimerülnek, hát megnyugtatnám őket, hogy most három órányi szünet következik, úgyhogy délután háromkor találkozunk ismét a teremben, és újabb lendülettel tudunk a szavazásokon részt venni ezen viccek után, akkor most lezárom ezt a vitát, és mindenkinek jó étvágyat kívánok. Excellent.